30-ig felfüggesztem az ülést, mindaddig, amíg a szavazás nem kezdődik. Köszönöm.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

Zufrieden? Ja, also gemessen an dem, was. Πρόεδρος. Uh, Kedves kollégák, foglaljanak helyet. 30 másodpercen belül kezdjük az ülést. 28.